presidente. Az elnök. La seduta è ripresa. Folytatjuk az ülést. Tisztelt kollégák, íme az első szavazási kör eredményei. Egyesült Királyság partnerségi egyezmény, elfogadtuk. Európa jövőjéről szóló konferencia, elfogadtuk. Versenypolitika, egyes bekezdés, első rész elfogadtuk. Egyes bekezdés, második rész elfogadtuk. Kettes bekezdés, első rész elfogadtuk. Kettes bekezdés, második rész elfogadtuk. Ötös bekezdés, huszas módosító elutasítva. 14-es módosító elutasítva, 1-es módosító elutasítva, 7-es bekezdés, elfogadtuk. 2-es módosító elfogad, elutasítottuk, 8-as elutasítottuk. 11-es bekezdés első részt elfogadtuk, 11-es bekezdés második részt elfogadtuk, 18-as bekezdés elutasítottuk, 22-es bekezdés elfogadtuk, 26-os bekezdés elfogadtuk, 27-es bekezdés elfogadtuk. 28-as első része elfogadtuk, 28-as második rész elfogadtuk, 31-es első rész elfogadtuk, 31-es második rész elfogadtuk, 32-es elfogadtuk, 5-ös módosító elfogadtuk, 34-es bekezdés okafogyott lett, 36, a 44-es bekezdés elfogadtuk, 36 egy e, okafogyottá csak úgy, mint a második, harmadik rész is. 37-es bekezdés elfogadtuk. 38-as, 15-ös, bekez, 15-ös elutasítva, 38 per 21 elutasítva, 39-es bekezdés elfogadtuk, 40-es bekezdés elfogadtuk, 45-ös elfogadtuk, 9-es módosító elfogadtuk, 16-os, 24-es módosítók elfogadtuk, 47-es bekezdés okafogyottá vált, 47-es után első rész elutasítva, 47-es bekezdés után második rész elutasítva, 11-est elfogtuk, 12-est elutasítottuk, 17-est elutasítottuk, 25-ös elutasítva, 18-as elutasítva, 26-os elutasítva. 55-ös bekezdés első rész elfogadtuk, második rész elfogadtuk, harmadik rész elfogadtuk. 55-ös negyedik rész elfogadtuk, 57-es bekezdés elfogadtuk, 60-asból a 45-öst elfogadtuk, 60-as bekezdés okafogyottá vált, 72-es bekezdés elfogadtuk. 73-as első rész elfogadtuk, 73-as második rész elfogadtuk, 75-ös elfogadtuk. 13-as elfogad, 82 per 2 okafogyottá vált, második rész okafogyottá vált, 3-as, a 90-esben elutasítva. 93-as után 29-es módosító elfogadtuk. 30-as módosító elfogadtuk, 31-est elfogadtuk, 32-es módosítót elfogadtuk, 33-as módosítót elfogadtuk, 34-es módosítót elfogadtuk. 93-as bekezdés után első rész elutasítva. 22-es, második rész elutasítva, 22-es, harmadik rész elutasítva, és 22-es, negyedik rész elutasítva. 35-ös módosító elfogadtuk. 36-os módosító elfogadtuk. 37-es módosító elfogadtuk. 23-as módosító elutasítottuk. 38-as módosító elfogadtuk. 27-es módosító elfogadtuk. 19-es módosító elutasítottuk. 39-es módosító elfogadtuk. 40-es módosító elfogadtuk. 41-es módosító elfogadtuk, 42-es módosító elfogadtuk, 43-as elfogadtuk, 28-as elfogadtuk, 7-es módosító elfogadtuk, 17-es hivatkozás elfogadtuk, B preambuló bekezdés első részt elfogadtuk, második részt elfogadtuk, D preambuló bekezdés első részt elfogadtuk, második részét szintén elfogadtuk. Jó. Ezek voltak tehát az eredmények, most következik a második szavazási kör. 14 óra 30-kor nyitjuk meg a második szavazókor, 15.45-ig lehet szavazni, ugyanolyan, módosító, ugyanolyan módon lehet szavazni most is, mint az első szavazókörben. Ezen megnyitom a második szavazókört. Említettem, 15 óra 45-ig lehet szavazni, és az eredményt 18 óra 15-kor fogjuk bejelenteni. Köszönöm szépen! Köszönöm! Most pedig egy perc szünet következik, és utána folytatjuk. Köszönöm szépen!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 volt tudod.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 Il presidente. Az elnök. Buongiorno a tutti. Jó napot kívánok mindenkinek. Tisztelt kollégák, a rend értelmében következnek a bizottságnak és a tanácsnak címzett szóbeli kérdések a COVID-19 járványal kapcsolatban kialakult helyzetre vonatkozóan. Hadd mondjam el, hogy ebben a folyamatban nem lesznek, nem lesznek sem kékkárgyás kérdések, sem pedig spontán hozzászólások. Most megadom a szóbeli kérdés szerzőjének a szót, a LIBE elnökének, Juan Fernando López Aguilarnak. Parancsolj. Köszönöm szépen, elnök úr! A Libe szakbizottság elnökeként nagy, nagyon nagy megtiszteltetés számomra, hogy Schengennel kapcsolatos kérdést felteszek a mai napon itt az Európai Parlamentben. Miért kell Schengenről beszélnünk? Azért, mert a születés napja van. Egy kis luxemburgi városban, egy június 14-i napon megegyeztek valamiben, aztán 90-ben egy kompent ezt megerősített, és utána pedig jogszabályok készültek a Schengeni térségről, amit az Európai Parlament is elfogadott. És azért is kell beszélnünk Schengenről, mert Schengen nem örvend jó egészségnek, Schengen, Schengen jövője forog kockán, és ez itt az alapvető kérdés. Az európai intézményekben dolgoz, dolgozunk, de néha nehéz elmagyarázni, hogy pontosan mit is értünk egy-egy terminuson. Schengen viszont nem kell senkinek elmagyarázni. Az Európai, történe, az Európai Unió történének ez, az, ez a legegyértelmű vívány, vívmánya. Az Európai Európai Unióban rendkívül nagy jelentőségű az, hogy van egy olyan terület, ahol mindenki szabadon mozoghat, és bármilyen határ nélkül minden egyes európai szabadon mozoghat, tehát több mint 400 millió emberről beszélünk Európai Unió szerte. A Schengeni térség az európai jog hatósága alá esik, és erről van egy kódexünk is, ez egy olyan rendelet, amelyet az európai tagállamoknak egy az egyben alkalmazniuk kell, és az európai polgárokat védi ez a jogszabály. Vannak feltételei annak, hogy mikor lehet közbiztonság érdekében a határellenőrzést visszaállítani. Ugyanakkor itt van egy olyan probléma, amivel még soha nem álltunk szemben, egy járvány alakult ki, Schengen a COVID-19 kitörése óta. Erről szól a szóbeli kérdésünk. Mi lett Schengennel a COVID-19-es járvány kitörése ut- után? A tagállamok egyoldalú lépéseket tettek, nem koordináltak egymással, nem beszéltek egymással. És sajnálatos módon nagyon hosszú sorok alakultak ki az európai belső határokon, különböző problémák alakultak ki a legalapvetőbb közjavakkal kapcsolatban is, illetve az európai jog védi azokat a munkavállalókat is, akik a határ túloldalán dolgoznak. Éppen ezért tesszük fel a kérdést. Először is. Az intézkedések, illetve a megszorítások mindenképpen tiszteletben kell, hogy tartsák a Schengeni kódexet. Kölcsönös Kölcsönös bizalmon, illetve szolidaritásra kell, hogy épüljenek, és egyértelmű, hogy amikor felállították ismételten a belső határoknál az ellenőrzést, akkor a, közeg, a közbiztonságot említették meg, de, a, de valójában itt mégiscsak közegészségügyi problémáról van szó, a közegészségügy viszont nem szerepel a kódexben. Schengen Recovery, ugye a Recovery Plan-ről szoktunk beszélni, mi a helyzet a Schengen Recovery-vel? Mikor áll fel teljes mértékben újra a Schengen? Schengeni rendszer. Nos, fontosnak tartom azt is, hogy mindig megfelelő idő határhoz kell kötni azt, hogy meddig lehet a belső határokon ellenőrzést végrehajtani, tehát kell, ezt meg kell adni a határidőt. Emellett nagyon fontos az is, hogy a tagállamok koordinálják fellépésüket a belső határokon. Ne felejtjük, hogy közös kihívásaink vannak. Én azt kérem, hogy támogassák ezt a szóbeli kérdést. A Schengen Scrutiny Groupnak szeretnék köszönetet mondni, Tanya Fajon ennek az elnök, aki jelen is van körünkben. Az állásfoglalás tartalma kérés a bizottság felé. Nagyon fontos, hogy a bizottság ne, ne improvizáljon, nagyon fontos, hogy koordináljanak a tagállamok, nem szabad egyoldalú döntéseket hozni, mert akkor egy spirál alakul ki, egy esemény spirál hogy meg kellett szakítanom, de azt mondtuk, hogy a Black Lives Matter nagyon fontos slogan. Ez valóban így van. Schengen, Schengen matters too. Schengen is nagyon fontos, és az európai jogszabályok is nagyon fontosak. Az európai jogszabályok számítanak és fontosak még válságos időszakban is. A válság alatt is mindenképpen érvényesülnie kell az európai jogszabályoknak. Az európai jogszabályok főleg a válság alatt számítanak, főleg egy COVID járvány alatt, Éppen ezért van szükség egy olyan állásfoglalásra ezután a szóbeli kérdés után, amely azt kéri, hogy a Schengeni térséget teljes mértékben állítsák vissza, hiszen ez az Európai Unió legékesebb eredménye. Köszönöm szépen. Muchísimas gracias, presidente López Aguilar. Köszönöm szépen, López Aguilar úr, kedves Juan Fernando. Most pedig a tanács nevében Brnyac miniszterasszony következik, parancsoljon. Thank you. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt képviselők! Az elmúlt néhány hónapban az Európai Unió a létrehozása óta eltelt időszak legnagyobb krízisével kellett, hogy megbirkózzon. A COVID-19-es válság azon túl, hogy emberéleteket követelt, az európai projekt egyes elemeit is veszélybe, veszélybe sodorta, ilyenek a belső piac és a mozgás szabadsága. Biztos egyetértenek velem abban, hogy ebben a nagyon nehéz időszakban a Teljesen jogosan a legfontosabb, a legfőbb prioritásunk az volt, hogy megállítsuk a vírus terjedését. Ebb célból több, több tagállamnak is jogalkotás és egyéb intézkedéseket kellett meghozni, amelyek a szabad mozgást is korlátozták. A belső határok ellenőrzésének újból bevezetését néhány tagállam elengedhetetlennek tartotta, A Schengeni határőrizeti kódex értelmében a belső határellenőrzések újra, újbóli bevezetése egyfajta utolsó eszközként alkalmazható, erről a tagállamok dönthetnek, és valamilyen súlyos helyzet idézheti csupán elő ennek alkalmazását. A megfelelő, az erre vonatkozó körülményeket a szabályozás világosan meghatározza. Ezzel kapcsolatosan azt állapíthatjuk meg, hogy nem sérültek a szabályok. Emellett hangsúlyozni szeretném, hogy a válság kitörése óta, illetve a járvány kitörése óta az összes tagállam folyamatosan együttműködött az Európai Bizottsággal és a tanácssal is, annak érdekében, hogy csökkentsük közösen a mozgás szabadságának korlátozása által okozott hatásokat a polgárokra és a vállalkozásokra. Mindenképpen biztosítani kell a az elengedetlen áruk, például az élelmiszerek és gyógyszerek szabad áramlását, biztosítani kell továbbá a határokon át ingázó munkavállalók szabad munká, munkáját, mozgását is. Ezzel párhuzamosan a tagállamok koordinált módon korlátozásokat vezettek be az Európai Unión belüli nem szükséges utazásokat illetően. Amint lassan elkezdett az egészségügyi helyzet, illetve a járványügyi helyzet javulni, a tagállamok elkezdték az intézkedéseket lazítani, és azzal a célral tették ezt, hogy végül újra bevezessék a mozgás teljes körű szabadságát az Európai Unióban. Tehát egy fokozatos megközelítést alkalmaztak, és voltak alternatív intézkedések is, ilyenek például a rendőri ellenőrzések egy-egy tagállam területén. Az Európai Bizottság és a tagállamok elkötelezettek amellett, hogy a szükséges intézkedéseket továbbra is fenntartsák az arányosság és a diszkrimináció mentesség eh, elveivel összhangban. A legtöbb tagállam és eh, Schengenhez társult országok eh, betiltott, illetve megszüntették a belső határellenőrzéseket, a többiek pedig a hónap végéig meg fogják ezt tenni. Tudjuk, hogy még mindig sok lépést kell tenni, különös tekintettel arra, hogy megszüntessük a külső határokon érvényben lévő korlátozásokat is. Sikerült koordinált módon a belső határellenőrzéseket lassan megszüntetni, ez nem okozott különösebb problémákat. Ez is azt mutatja, hogy a tagállamok elkötelezettek a teljesen képes Schengeni övezet mellett. Remélem, hogy a pozitív lendületet sikerül fenntartanunk, és a bizottság ezen túlmenően pedig további javaslatokat tesz, annak érdekében, hogy a két társjogalkotó között egy gyümölcsöző egyeztetés alakuljon ki, hogy közösen tudjuk a Schengeni övezet fennmaradását és megfelelő működését biztosítani. A belső határellenőrzésekre vonatkozó új szabályokat úgy kell megalkotni, hogy ezzel a belbiztonságra, a közbiztonságra és a közegészségügyre veszélyes helyzeteket is kezelni tudjuk. A lehető legnagyobb eh, mozgásteret kell biztosítani a tagállamok számára, a megfelelő rugalmasságot, és eh, megfelelően végre is kell azokat hajtani. Köszönöm a figyelmet. Hála. Köszönöm szépen, Brnyác miniszterasszony. Most a bizottság nevében megadom a szót Ilva Johansson. Asszonynak parancsoljon. President. Elnök úr, tisztelt képviselők! Schengen az egyik legnagyobb eredménye, vívmánya a polgároknak, nagyon nagyra értékelik ezt, ahogyan ezt Juan López Aguilar is kihangsúlyozta, ugye a Libe szakbizottság elnöke. Ehhez hozzátenném azt is, hogy nem csak, hogy a 35. születésnapját ünnepli Schengen, hanem most egy nagyon komoly próbát kell kiállnia az elmúlt néhány hónap hónapban ez különösen igaz volt. Mindegyik tagállam drasztikus intézkedéseket tett, hogy megvédje a polgárokat a vírustól. A legtöbb Schengeni ország belső határokon ellenőrzéseket vezetett be. Emellett más intézkedésekkel is korlátozták a szabad mozgást az Európai Unióban. Ezekkel az intézkedésekkel sok ezer életet lehetett megmenteni. De nagyon súlyos következményei is voltak ezeknek a szabad mozgás hatásra, emellett pedig nagy társadalmi gazdasági költséggel is jártak az intézkedéseket. Április 15-én az Európai Bizottság és a Tanács elnökei egy közös európai úti tervet mutattak be a COVID-19 elleni intézkedésekkel kapcsolatban. Ebben az, utat, az úti tervben azután, ezzel kapcsolatban május 3-án a bizottság egy kiegyensúlyozott úti tervet is ismertetett, amivel fokozatosan meg lehetne szüntetni a belső határon az ellenőrzéseket. Egy következő szakasz van a külső határokon át nyúló nem alapvető fontos utazások lazításáról is szó lehet. A mai napig a legtöbb tagállam megszüntette a belső határokon az ellenőrzéseket és a korlátozásokat, illetve a beutazás utáni karantén eh, intézkedéseket, korlátozásokat. A e, belső határokon az ellenőrzéseket e, meg kell e, szüntetni, szárazföldön, vizen és levegőben egyaránt az egész Európai Unió, illetve Schengen országok területén. A június végéig erre sor fog kerülni, reményeik szerint, még mielőtt a külső határra vonatkozó korlátozásokat megszüntetnénk. A tagállamoknak bizonyos szabad kezet adott a bizottság, ugye, illetve a Schengeni Kódex 2-6 hónapig be lehet vezetni ideiglenes határellenőrzéseket, és erre bizonyos határátkelő helyeken kerülhet sor. Az összes Schengeni miniszterrel lezajlott egy videokonferencia miniszterekkel, ahol nagyon sok kérdéssel foglalkoztunk, nagyon sok problémát megoldottunk, így azzal is, hogy hogyan kerülhet -e sor a határellenőrzések kivezetésére. A bizottságnak az a véleménye, hogy az EU tagállamok, illetve a Schengeni térség országai megfeleltek a Schengeni bód határ kódex követelményeieknek. Hat Schengeni ország a tanács ajánlásait követve a rendkívüli migrációs helyzet, terror fenyegetés miatt vezetek be intézkedéseket, amelyeket idén október közepéig, vagy akár novemberig is meghosszabbítanak. A bizottság arra bátorítja a tagállamokat, hogy alternatívákban gondolkozzanak, amelyek hasonló eredményeket hoznának. Ez lehet rendőri ellenőrzés, 2017. május 12-én volt egy ilyen ajánlás, a határmenti övezetben lehetne ilyen fokozott rendőri ellenőrzéseket, de nem nem szisztematikus ellenőrzéseket eh, bevezetni. Június 17-én a bizottság a eh, Schengen irányítási eh, szabályokkal kapcsolatban kiadta az ajánlásait, és kimondta, hogy valóban a belső határokon az ellenőrzés csak egy utolsó, legutolsó eszköz lehet. De mint tudják, ezeket a javaslatokat leblokkolták. A e, jelenlegi határellenőrzések, amelyek közegészségügyi indítatások, e, olyan intézkedések, amelyeken még el kell gondolkoznunk. A bizottság vezetni akarja ezt a gondolkodási folyamatot arról, hogy milyen e, jogi és egyéb intézkedésekre van szükség azzal kapcsolatban is, hogy jobban felkészüljünk hasonló vészhelyzetekre, vagy járványokra. Egy koherens európai válaszra lesz szükség a belső és a külső határokon egyaránt. Jelenleg az EU e, csak nagyon súlyos és tartósan e, fennálló veszély helyzetekben léphet fel a külső e, határokon. De a Covid rámutatott arra, hogy jobban meg kell tudnunk becsülni előre is a helyzetet, egyszerűsített vagy standardizált eljárásokra van szükség hogyha a helyzet súlyosbodik. A határellenőrzések ideiglenes bevezet kapcsolatban konzultációkra van szükség az érintett tagállamok és a bizottság között. Az elmúlt hónapok tapasztalata azt mutatta, hogy a Schengei határkódexnek ezen rendelkezéseit vészhelyzetben nagyon ritkán alkalmazzák. Az új eh, migrációs és menekültügyi eh, paktum eh, lesz majd az a dokumentum, amelynek a segítségével helyre lehet állítani a bizalmat és a Schengeni rendszer teljes körű működését. Ebben ki fogjuk mutatni, hogy vészhelyzetekben hogyan zajlik majd a jövőben a koordináció és az együttműködés, és hogyan lehet biztosítani azt, hogy a Schengen jogi kerete E, úgy alakul, hogy ezzel a jövőbeni kihívásokra meg tudunk felelni. Hát Köszönöm szépen, biztos asszony! Most, köszönnek, most következnek a frakciók szónokai. Először is másfél percre megadom a szót. Rangel úrnak parancsoljon. Grazie, Presidente. Schengen é sem dúvida um dos pilares da União Europeia. Teljesen egyértelműen látható, hogy a Schengeni övezet léte az Európai Unió egyik alappillére. Az Európai Unió egyik legfőbb vívmányáról beszélünk. Most a járvány kapcsán megkérdőjeleződött ez az alapvető vívmány. A tagállamok bepánikoltak, érthető módon véde, meg akarták védelmezni a polgáraikat, ezért most egyoldalúan és nem koordinált módon lezárták a határaikat. Most gondoskodnunk kell arról, hogy ismét visszaállítsuk a Schengen jövezet rendes működését, mégpedig a koordináció szellemében. Szeretném megköszönni az Európai Bizottság eddigi munkáját, hiszen nagyon fontos lépéseket tett ezen a téren. A tagállamok hajlandóak is voltak a bizottság vezetésével koordinálni egymással az intézkedéseket, és ez egy hatalmas dolog volt. Láthattuk, hogy nem minden tagállam volt mindig nagyon lelkes. López Aguilar kollégának mondom, nem igaz, hogy a Schengeni övezetre vonatkozó kódex nem teszi lehetővé a közegészségügy megfelelő védelmét, hiszen a közegészségügy benne foglaltatik a közbiztonság védelmében. A határok védelme esetében ez a helyzet teljesen világosan megmutatkozott. Köszönöm. Köszönöm szépen, kérem a kollégákat, hogy tartsák tiszteletben a hozzászólási időt. Most pedig az SND nevében megadom a szót Fajon asszonynak, parancsoljon két perc. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr, képviselőtársaim! Szeretnék köszönetet mondani az elmúlt hetekben elvégzett ülésekkel kapcsolatos munkájukért. Schengen. Valamennyien tudjuk, hogy a Schengeni rendszer megújítása nélkül nem tudjuk az európai gazdaságot sem eh, megújítani. 35 éve létezik a Schengeni rendszer, de még soha nem szembesült eh, ilyen súlyos fenyegetésekkel, mint eh, napjainkban. Ennek a válságnak a kapcsán azt láttuk, hogy a tagállamok eh, külön-külön tettek intézkedéseket, nem volt koordináció közöttük, lezárva maradtak a határok, az emberek nem tudtak hazatérni, nem voltak meg a megfelelő eszközök, az egészségügyi dolgozók sem tudtak átkelni a határokon. Nyilvánvaló, hogy most új és egyértelmű szabályokra lesz szükségünk, mert Schengeni rendszer nagy próbatétel előtt áll. Az elmúlt négy évben négy ország belső ellenőrzéseket vezetett be, igazi jogi érvek eh, nélkül. Eh, az ilyen korlátozások, eh, az ilyen intézkedések az egész Schengeni rendszert fenyegetik, és az egész európai projektet veszélyeztetik. Felteszem magamnak azt a kérdést, hogy vajon indokoltak voltak -e ezek az intézkedések Szlovéniában, például Novogorica városban. Könnyebb volt átjutni Staragorica szába az olasz oldalon, mint Mariborban, nem Szlovéniában van. A közös menekültügyi politikáról is hagy mondjak valamit. Hogyha ezt a kérdést összekapcsoljuk eh, a Schengeni rendszer jó működésével, akkor ebből vesztesként fogunk eh, kijönni a migrációs politika, a menekültügyi politika és a Schengeni rendszer reformja külön-külön fontos és szükséges. Köszönöm szépen, a Renew Europe következik. Tudorake úr, parancsoljon két perc. Köszönöm szépen, elnök asszony, tisztelt biztos asszony, tisztelt miniszter asszony. Tudjuk, hogy milyen nyilatkozatok születtek, tudjuk, hogy napról napra hogyan alakul a helyzet, tudjuk, milyen helyzet a szolidaritással. 35 évvel később ismét egy kis lépést tettünk, de láthatjuk, mit jelentett ez az ország határok számára. Nem tudom, hogy várnunk kellene most ismét 35 évet. A Schengeni övezet megléte egy alapvető szabadságot biztosít a polgárok számára, Viszont a mostani világjárvány felmutatta nekünk ennek a határait, szó szerint is. A tagállamok nem koordináltak egymással, bezárkóztak, lezárták a határokat. Éppen ezért az európai építményre vonatkozólag komoly kérdéseket kell tisztáznunk. Szerintem nem megengedhető, hogy ilyesmi megtörténjen. A válság világosan megmutatta, hogy melyek a gyengéink, de rámutatott arra is, hogy milyen problémákkal küzdködnek a polgárok, az egyes tagállamok. Fontos, hogy egymásra tudjunk támaszkodni, fontos, hogy ellenálló képesek, reziliensek legyünk. Néhány hónapra mindenki kiszorult a Schengeni övezetből, ha úgy tetszik, mindenki számára világosá vált, hogy ez mit jelent. És akkor ezzel kapcsolatban nézzük meg, hogy mit jelent mindez a román és bolgár polgárok számára, akik nap mint nap azt élik meg, hogy kívül állnak a Schengeni övezeten. Most mindenki megtudta, hogy ez milyen érzés. A német soros elnökséget is szeretném megkérni ennek szellemében, hogy tűzzék napirendre ezt a kérdést. Köszönöm szépen, Tudorake úr! Most pedig Tárdino kolléga következik, egy perc parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr! Nagyon fontos emlékeztetni arra, hogy a tagállamok feladata, az, a tagállamok feladata lenne az szerintünk, hogy megtartsák a, a határaikon az ellenőrzést. De ne feledjük, hogy Johansson asszony mennyit kritizálta a belső határokon az ellenőrzések újrafelállítását. Csak akkor zárták le a külső határokat, viszont amikor már a probléma az összes országban megjelent, hogyha korábban történt volna ezt, akkor azt gondolom, hogy sokkal jobban meg lehetett volna előzni a járványi mértékű elterjedését Európában, főleg Szicíliában. Szicíliában az is gond, hogy nagyon sok, nagyon sok bevándorló érkezett hajókkal a földközi tengeren keresztül. Most viszont az a feladatunk, hogy a turizmust, a illetve a szállítást segítsük, hiszen ezek az iparágok nagyon megszenvedték a járvány időszakát. Köszönöm szépen. Köszönöm, köszönöm, hogy betartotta a szólási időt, most pedig a zöldek nevében Strik úr következik, egy perc. Parancsolja. Köszönöm szépen. Márciusban a tagállamok hirtelen nagyon sok intézkedést tettek, hogy a COVID-19 vírus ellen fellépjenek, és többnyire lezárták a határukat. Teljesen érthető a tagállamoknak ez az intézkedés sorozata. De egy olyan térségben, ahol van a szabad mozgás, és ahol érvényesül a megkülönböztetés tilalma, azért ez nagyon negatív dolog volt. Nagyon sokan nem, tért, nem tudtak hazatérni, nem tudtak meglátogatni, látogatni, nem tudták meglátogatni sokan a családjukat, nem tudtak dolgozni a e, határt átlépő munkavállalók valódi és hatékony intézkedésekre lenne szükség, sokkal inkább az egészségügyek kapcsolatos intézkedésekre kellene koncentrálni, és mindenképpen koordinációra lenne szükség, különösen a határövezetekben. A e, belső határok is lassan megnyílnak, a külső határok még zárva vannak. És mindig azt látjuk, hogy menedékkérőknek gyakorlati problémája van azzal, hogy e, oltalomért folyamodjanak, vagy meglátogassák az EU-ban élő családtagjaikat. A bizottságot e, felkérem arra, hogy ez el ellen is tegyen valamit. Köszönöm szépen, most az ECR nevében Prokácsini kolléga következik, egy perc parancsolja. Köszönöm, elnök úr! Ez a válság nyilvánvalóvá tette, hogy az európai gondolat, amely évekkel ezelőtt született, nem helyes úton halad. A járvány kapcsán láthattuk azt is, hogy a szolidaritás sem igazán volt meg, a Schengeni, ugye Schengenről beszélünk ma, és Schengen alapelvei is egyik pillanatról a másikra megszűni láttak. Az, a személyek és az áruk nem tudtak szabadon szabadon Európában mozogni, viszont a bevándorlók úgy tűnik mégis bejöhettek Európába. Nemrégiben Olaszországban több száz menekült, Olaszországban több száz EU, menekült érkezett, miközben az olaszok olaszok közül nap mint nap több százan hal, haltak meg. Szerintem ez ne Európa. Köszönöm szépen. Most pedig a következő hozzászólónk Daily kolléga Claire parancsol. Um, Köszönöm szépen, elnök úr. Azt hiszem, a Schengeni övezetről azt mondhatjuk, hogy a szabad mozgás egy értékes európai vívmány, kivéve amikor éppen nem az, főként azok esetében, akik esetleg bőrűek vagy feketék. El kell ismernünk végre, hogy 2015 óta Schengeni övezet nem működik megfelelően.